hozzászólások listája. Van egy bejelenteni valom. Gianluca Bonnano a parlamenti mentesség iránti kérelmet nyújtott be bűnügyi eljárás miatt, amelyet a bolzanói törvényszék folytat ellene. Az eljárási szabályok szerint a jogi